az Európai Uniós intézmények. Egyrészt elég nehéz a helyzet, mert a Lisszaboni szerződésből, meg a bizottság munkaprogramjából, illetve a parlament kezdeményezéséből származóan egy sor új feladat adódik, ám több emberre nem számíthatunk ezek ellátására, úgyhogy át kell csoportosítanunk a munkatársainkat egyik főigazgatóságtól a másikra, ami a főigazgatóságokra, meg magukra az emberekre is nagyon nagy feladatot ró, és nagyon intelligens személyzeti politikát kíván meg a bizottságtól. Ehhez pedig kiváló információra van szükség. Látják ezen a dián, hogy jelenleg milyen erőforrásokkal gazdálkodnak, hiszen emberi erőforrásokkal az egyes intézmények. Jól látják, hogy az Európai Bizottság a legnagyobb ö, munkaadó, a legnagyobb intézmény, ám a többi intézményben is érzékelhető az elmúlt 11 évben a személyzet növekedése. Mi több ezen belül a bizottságban a növekedés a legszerényebb volt. Most pedig koncentráljunk az Európai Bizottságra magára. Ezen a diagramon, kördiagramon látható, hogy a bizottságon belül hogyan oszlik, oszlik fel a munkaerő Az összes intézményben 40 ezer munkahelyjel számolhatunk, ehhez jön még 10 ezer szerződéses contract agent állományban dolgozó munkaerő. Látható tehát, a, hogy 3500, 3, 35.500 munkatársal dolgozunk, ezen belül látható a teljes jogú, tehát a, a, az officials, a, a temporary agents és a helyi munkaerő aránya utóbbit kevesebb, mint 10 százalék, legtöbbjük külföldi irodáinkban, harmadik országbeli delegációkban dolgozik. Ugyanakkor látnunk kell, hogy a screening gyakorlat során nem csak a tisztviselőkre koncentráltunk, hanem más munkaszerződések alapján dolgozókat is számba vettünk. Ideértve a számítástechnikai munkatársakat, a kutatókat, akik kutatási intézetekben végeznek szolgáltatásokat, ezzel még 7500 személyre bővül ki a screening vizsgálat. Itt az látható, hogyan alakult át a bizottságon belül a screening folyamata. 91-ben már készült egy screening tanulmány, már akkor is nagyon sok fenntartás fogalmazódott meg a módszert annal kapcsolatban. Tudnilik, olyan számadatokkal dolgoztunk, amelyeket maguk a DJ-k jelentettek alulról felfelé. Most megváltozott a helyzet, most már számítástechnikai eszközökre támaszkodva a DG Human Resources és Budget nél felhalmozott információra támaszkodva dolgozunk, nagyon pontos számadatokkal tehát, kiváló munkakörülérásokkal, egy új módszert a mentén tehát, amely garantálja, hogy a számított eredmények helytállóak. Megvizsgálva, hogy milyen, a screeningre felkészülve milyen beruházásokkal éltünk, nos, 12 hónap során csak 5%-os munkaerő ráfordítással dolgoztunk ezen a vizsgálaton. Ez megéri, mert ezáltal kiválóan előkészített döntéseket tudtunk előirányozni. Nem csak a módszertan, hanem a vizsgálati kategóriák is változtak. Egyrészt a műveleti részt vizsgáltuk, hogy kit tekinthető horizontális overhead és ki semleges szolgáltatásokat végző munkatársaknak. Nos, az operatív munkaerőben csak a szakpolitika létrehozása, a program végrehajtás, jogalkotás és jogalkalmazás és munkakörök kerültek számításra. Csak azokban az egységekben és személyzeti állománya számoltunk, amelyek adminisztratív és koordinációs munkát végeznek, ezenből a pénzügyi irányítás, kontroll, csalás ellenes harc és a nyelvi szolgálatok külön kategóriaként kerültek számításra. Nagyon fontos felhívni a figyelmet, hogy a diagram nagyon szigorúan értékel a munkaköri leírások alapján. Mert ha például megnézzük az adminisztratív támogatás körét, látható, hogy a költségvetési szakfőigazgatóság 85%-át általános feladatnak tekintjük. Felmerül a kérdés, hogy vajon melyik kormányzat pénzügyminisztériumát tekintik overhead személyzetnek, illetve szolgáltatásnak. Hisz nálunk Lewandowski úrnak van a legkeményebb politikai feladata a költségvetés és a jövőbeli pénzügyi perspektíva megtárgyalásában. Mégis így jártunk el. Hasonlóképpen a, kord, a kommunikációs főigazgatóság is ide sorolt, azt is ide soroltuk, holott a képviseleteink a tagállamokban, illetve a szóvivői szolgálatunk rendkívül fontos, mégis itt szerepelnek. Aztán folytattam a DG Digital, a nem csak számítástechnika megoldásokat ad, hanem nagyon fontos szabályozói szerepet bekölt, a elektronikus beszerzések, az e-cross border administration és egyéb munkaterületeken. Aztán, ha megnézzük a semleges funkciókat, itt vannak azok az intézmények, amelyek előnök is szorosan működnek, például az OLAF, a belső ellenőrzési szolgálat, és persze a nyelvi szolgálat, a tolmácsolási fordítási szolgálat. A többi az operatív területre esik. Lássuk, milyen eredmény jutott a legutóbbi screening vizsgálat. Látható, hogy a meglehetősen szigorú kategória felállítást követően olyan eredmények születtek, melyek arra utalnak, hogy az administratív és koordinációs munkakörben 29,5% dolgozik. Tehát az alkalmazottaink több mint 50%-a még egy szigorú klasszifikáció alapján is az operatív műveleti területeken dolgozik. Ezen túl, ahogy a többi dián is látják majd, ha nagyon pontosak akarunk lenni, és levonjuk azon munkatársak számát, akik az intézmények számára dolgoznak, tehát az, az intézményeknek végeznek szolgáltatásokat, számítástechnikai, vagy közös publikációs kiadó hivatal, vagy egyéb szolgáltatások körénben, tekintve, hogy a méretgazdaságosság okán sok esetben közösen szervezünk szolgáltatásokat az összes intézménynek. Nos, ha ezeket levonnánk, ezeket az embereket, meg a gyereket, akkor már most is a 26,7%-os arányt tudnánk elérni. Ezt a számot pedig annak fényében is kell lássuk, hogy milyen, milyen típusú intézményekről van itt szó. Jól tudjuk, hogy a nyelvi igények egyre növekednek, hogy több mint 170 helyszínen kell a bizottságnak kifejteni a tevékenységét, és nagyon különös sajátságos szolgáltatásokat kell nyújtsunk. Az Isztrában jártam két hete, ahol a East, keleti morban kell, mi, mi tartjuk fel az úthálózatot, az atomerőművek biztonságát, sőt a, a tűzoltóságot is a, a bizottság, pontosabban az ISPRA kell, hogy ellássa. Lássuk, mire jutunk ezekkel az eredményekkel. Mit tehetünk mindezzel. Tehát a, a DG overheadre vonatkozóan 12%-os a benchmark arány. Ha nem sikerül hozni ezt a benchmark arányt, akkor akkor bizony fel kell hívjuk a figyelmét a munkatársaknak, hogy ha lehet lehetőség szerint csökkentsék az overhead munkaterületen dolgozó munkatársak arányát. Az Eurostatra külön számítottunk, kiváló megoldásokat találtunk, és sikerült mindössze 3%-os munkatárs növekedéssel választ adni a felmerült feladatokra. Aztán újra szervezések során is támaszkodunk ezekre a számszerű eredményekre, amikor egyes új biztosok új portfólióját, a DJ Energy, a DJ Move, a DJ Just, a DJ Home új portfólióját úgy tudtuk kialakítani, hogy nem kellett növelni az overhead területen dolgozó munkatársak arányát, mert megosztott forrás igazgatóságokat is tudtunk bekapcsolni. Aztán azt is meg kell vizsgáljuk, hogy milyen igények születnek a személyzet növelésére. Itt is nagyon fontos elem az overhead arány kézben tartása. A jövőben nagyon fontos feladatokat kell ellássunk abban, hogy a külügyi szolgálatot miképpen tudjuk úgy létrehozni, új szolgáltatás szinti megállapodásokkal, fizetési, logisztikai, számítástechnikai szerződésekkel, megtámogatni, hogy egyrészt élhessünk a méretgazdaságosság előnyeivel, másrészt Keti Eston asszony vállalásait ö, hozni tudjuk, hogy egy 10%-os hatékonysági nyereséget hozzon az új szolgálat. Ugyanakkor nem korlátozódik tevékenységünk egyes akadályok lebontásában, hanem új prioritások, új követelmények is felmerülnek, ezekre is az emberi erőforrások újra átcsapatosításával kell választ adnunk. A működési költségek további növek, csök, csökkenése a személy, az ügynökségek jobb működésével is tovább vihető. Ezzel kapcsolatban egy munkacsoport dolgozik éppen együtt a tanácsról és az Európai Parlamenttel felülvizsgálva az ügynökségek munkáját. A parlament nagy lelkesedéssel fordul ezen terület felé, a bizottság kicsit visszafogottabban, de itt is van javítani való, ez bizonyos. A jobb együttműködés és a munka jobb koordináció révén javíthatóak ezek az eredmények, és a munkaerő kihasználtsága a bizottság munkaerőnek 50 százalék a dokumentum hozzáférésre, illetve a parlamenti kérdések megválaszolására fel is foglalkozik. Eddig 6600 parlamenti kérdést kaptunk. 60%-os igényt jelent a felkészülésben. Várom, várjuk tehát a jövő eredményeit nem csak a hatékonyság növelésében és nem csak a működési költségek csökkentésében, hanem a bizottság ö, ö, olyan működésében, hogy a szakértői színvonala és verseny előnye megmaradjon, igazgatási kapacitása pedig tovább erősödjön, hiszen ez szükség van ahhoz, hogy azokat az eredményeket az Európai Parlamenttel hozni tudjuk, amelyeket az állampolgárok joga tőlünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönetet mondunk a biztos úrnak, most pedig Gressz úrnak, ad, asszonynak adom meg a szót. Köszönöm biztos úr, nagy nap a mai. Egyszerre van karácsony meg húsvét. Mert hogy a parlament első alkalommal foglalkozik a staff screening feladatával, a bizottság pedig a parlament kívánságára már 2007 óta adós ennek eredményével, úgyhogy végre megszületett. Évente egyszer kapjuk meg ezt. A parlament akkor lesz. Eh, az ellen szabadott, hogy ebben a módszertanban dolgozzon tovább a bizottság, és változtatott is a módszertanon végre. Ezt meg szeretném köszönni. Hát ezért szeretném azt elmondani, hogy ezen staff screening vizsgálat eredménye újra és újra meglep. Jó modern menedzsment módszertan alkalmaztak, és nagyra értékelem ezt az eredményt. Most először tudjuk megtárgyalni a parlamentben, reméljük, hogy nem utoljára, mert rendkívül fontos vizsgálat ez. A, reméljük, hogy a többi intézmény is követi ezt a példát, és a parlament tovább fogja figyelemmel kísérni ennek ezt a, ezt a történetet. Első kérdésem az, hogy vajon a contract agent csoportot nem lehetne -e bevonni ebbe a vizsgálatba a szerződéses munkatársakat, hiszen mi lenne, ha a többi szerződéses formában dolgozót is lefedné ez a vizsgálat? Milyen eredményt hozna ez? Meglepő volt azt is látni, milyen lassan vonjuk le a tanulságokat ezekből a vizsgálatokból. 50%-os működési költség. Tehát a személyzet több mint kb. fele overhead feladatokat lát el, és 50% operatív munkát végez, a másik 50% pedig, pedig rezsi munkát végez. Egy rendes vállalat tönkre menne pillanatok alatt, hogyha így oszlana el a, a munkaereje. Mi a, a terv célja a bizottságnak ebben az arányrendszerben. Harmadik kérdésem. Amit a végén mondott, azzal függ össze, azzal a kérdéssel. Pontosan mit szeretnénk bemutatni ezzel a staff screening vizsgálattal? Említette az, az főigazgatóságok létrehozását. A belső, a bizottság belső szervezetét illeti ez hány unitot, hány igazgatóságot, hány főigazgatóságot hoztak létre, és miképpen hogy nézett ez ki 2004-ben? Megállapítható, hogy a bizottságon belül egyre kisebb az igazgatási rész, egyre több az, a, vezetőposzt, tehát még nagyobb a szám, mint a, a belső benchmarkok. Megkövetelték volna 100 fő, főigazgatói posztot céloztak meg a nyári csomag szerint. Kérdés, hogy mikor menjünk le ismét 84-re, sokkal több az igazgatóság is, mint a benchmarkok irányoznák elő. Ezzel mi a teendő? És mi, mit tesznek annak érdekében, hogy egyre, egyre sugorodik az igazgatási rész? Ugye az nem jó, hogy az, az semmiképpen sem tartó, hogy egyre több a törzsfőnök, egyre kevesebb az indián. Aztán hol láthatóak a külügyi szolgálatra vonatkozó számok? A külügyi szolgálatban nem jártunk mi parlamenti képviselők sikerrel, de ugye az a, az a gonosz hasonlat, hogy a mexikói hadsereghez hasonlítja a külügyi szolgálatot. Sok tisztel, kevés katonával. Tehát hova, mire törekszünk? ezekkel az irányokkal. Köszönöm ezt a prezentációt, és köszönöm, hogy elvégezték ezt a munkát. Érdeklődésre várom válaszokat. Köszönöm szépen. Sondergaard úr teszi fel a következő kérdést. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a nagyon érdekes előadást. De a napi rendben két elem volt, az egyik a személyzeti átvilágítás, a másik pedig a bizottság tagjainak magatartási kódexe. De erről nem hallottunk. Igazából nem beszélt a magatartási kódexről, ha csak nem figyeltem eléggé az ötös pont második részét nem különösebben taglalta részletesen. Ja, majd később jön, jó, rendben. Kolléga Geyer. Geyer kolléga. Deine drei Fragen bezogen sich auf den Code of Conduct, wo ich... Jó. Jó, ön is a magatartási kódexről szólt, ugye? Nagyon szépen köszönöm ezt az előadást. Én új tag vagyok ebben a bizottságban, tehát nem foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel korábban, de azt hiszem, hogy a különböző gondolatok, és pedig, hogy hogyan tekintsük a bizottságot és a belső felépítését, akkor egy negyedmillió számot emlegetnek. Tehát eh, arról van szó, ugye, hogy eh, ne eh, alkalmazzanak több alkalmazatot. Tehát olyan a helyzet, mint például Köln számára, ahol a számokat említik. Ön a, mű, a működési költségekről beszélt, és azt mondta, hogy a költségvetési főigazgatóság szintén belekerül az overheadbe, tehát a, a működési költségekkel, tehát nem tudom, hogy itt most 50-50 százalék lesz, ahogy Inge Gressle mondta, akkor az nem lenne probléma. Hogyha elszigetelten tekintjük ugyanezt a számot, akkor nem igazán tudom, hogy hogyan jutottak az overhead meghatározására. Ez pedig a bizottság közleményével kapcsolatban akkor problémát jelent. Nem akarom, hogy most egyszerűen csak arról legyen szó, hogy újra keresztelik, átkeresztelik a főigazgatóságokat, de talán a kommunikációs munkát ez mégiscsak könnyíthetné. Köszönöm szépen. Nagyon örülök ennek az áttekintésnek hasznos, hogy lássuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. ugyanis fontos tudni, hogy hányan is dolgoznak, tehát milyen alkalmazott szintekkel a különböző helyeken. Az utóbbi években ugyanis, amikor ezekről a problémákról beszélt, akkor fontos, hogy úgy látszuk a dolgokat, ahogy valóban vannak, tehát ne szemforgató módon. Azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy a polgári kezdeményezést 50 ezren írták alá tehát, hogy meg akarják vizsgálni a bizottság tagjainak és a volt tagjainak a munkáját. És akárcsak a magánszektorban szabályozni kell a munkaköröket. És tudom, hogy majd lesznek javaslatok valamikor a hónap közepe felé, de szeretném erről az 50 ezer aláírásról hallani a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Gressle asszonynak a hozzászólását, mert az ő kezdeményezésére történt meg ez az eszmecsere a bizottságban. Eh, tehát ez tulajdonképpen egy pozitív nyomást jelentett számunkra, eh, és mi óvatosan eh, kezeljük ezeket a számokat, és a, a működési költségeket valóban óvatosan számoljuk ki. Azt hiszem, hogy amikor előkészítettük ezt a módszertant, akkor bizonyos know-how-t már ismereteket felhasználtuk. És Gressle asszony is mondta, hogy a különböző intézményeknek, a parlamentnek is érdekében áll, hogy E, ezt a módszertant e, ismertessük meg más intézményekkel is, e, hogy amikor őnáluk kerül sor ilyen vizsgálatra, azokat felhasználhassák. Amikor a kapcsolattartó ügynökökről szóltunk, akkor talán valamilyen terminológiai félreértés volt, ugyanis én belevettem ebbe a diagramba a az úgynevezett kontakt, tehát kapcsolattartó ügynököket is, akkor 6000-ről szóltam. Amikor 7500-ról van szó, akkor olyan emberekről is szó volt, akik nincsenek kapcsolatban a bizottsággal, de azért olyan szerződésekkel, szerződéseken keresztül kapcsolatok vannak a bizottsággal, amely, amely külső szerződésekhez tartozik, tehát vagy kutatók, vagy, vagy szolgáltatók. Ők nem az alkalmazottai a bizottságnak, de a szolgálataikat felajánlják a bizottságnak, és ezért ekkora ez a szám. Nos, a nem kapcsolattartó, hanem szerződéses uh, ügynökökkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy 19-ről 15%-ra csökkentettük azokat az alkalmazottak, akik beletartoznak a működési költségekbe. Elsősorban administratív, ismétlődő feladatokkal foglalkoztak ők. Tehát a szerződéses alkalmazottak azok olcsóbbak és rugalmasabbak lehetnek a szerződések, és ez az egyik kihívás hiszen ez a költségvetési korlátok miatt szükségesé teszi, hogy egyre több szerződéses ügynököt használjuk. Nos, amikor megkért, tehát meg kell vizsgálnunk újra a működési költségeket, például az információs technológia felhasználását is figyelembe kell venni, de sokat segítene, hogyha az Európai Parlamenttel együttműködhetnénk, különösen amikor az új költségvetési rendeletről és eszközökről van szó. Tehát a kérdés az, hogy hogyan tudjuk együtt egyszerűsíteni a munkát. Tehát a költségvetési rendelet eh, hogy tudja megteremteni, hogy eh, szigorú legyen a, az ellenőrzés, de azért ne legyen olyan magas szinti administratív költsége. A bizottságban, a parlamentben, a tanácsban is, eh, de a tagállamokban is hiszen gyakran ezt a fajta kritikát halljuk nem csak a ö, tagállamoktól, hanem a harmadik országok ö, fejlesztési ö, támogatásáról is. A Gressle asszonynak igaza volt a vezetői pozíciókat illetően is, százról volt szó. Miért is? Azért, mert tulajdonképpen most kezdenek lenyugodni a dolgok, ö, Eh, azután, hogy az új bizottság felállt új főigazgatóságot hoztak létre, és ezért ez egy ilyen eh, ideiglenes közbenső állapot volt, és ezért ez a szám most egy kicsit magasabb, de a biztostársak azok a jövőbeli felépítménnyel kapcsolatban javaslatokat tettek, eh, és hogy a vezetői struktúra milyen is legyen. Ez egy nagyon nehéz eh, kérdés, eh, eléggé problémás vitákat folytattunk róla, és ez az átmeneti időszak, amikor a méretét és a tárcáit ezeknek a főigazgatóságoknak próbáljuk meghatározni, és a, fő, a biztosoknak is a tárcáját, akik ezekért felelnek. Aztán Zinde, Zondegárd úr kérdésére válaszolva, a magatartási kódexet illetően röviden válaszolhatok, de mint mondtam, meghallgatjuk a parlamentet, az állampolgárokat is, és a, a polgári kezdeményezést, és nyilván ezt is bele akarjuk venni. Gájer úrnak a megjegyzését illetően a feladatok elosztását illetően és a kommunikációs feladatokat illetően. Igaza van, hogy néha magunkkal szemben is túl szigorúak vagyunk, de pontosak akartunk lenni, valóban szigorúak, és ugyanakkor azt hiszem meg kell vizsgálnunk a főigazgatóságoknak és bizonyos egységeknek a feladatkörét, méghozzá ezt fejlődésében kell látnunk. Egyre több politikai feladatot kapunk, és ezt ugyanolyan számú alkalmazottal kell megoldanunk, tehát akkor most az operatív részről a más területre kell átszerveznünk ezeket az embereket, és meg kell vizsgálnunk, hogy mi is a pontos meghatározása az overheadnek, tehát a működési költségeknek, mi a különbség vagy a határ az első sorokban történő tevékenységeket és a, a, a működési költségek között. Tudjuk, hogy bennünket a munkákat szoros figyelemmel követik, vizsgálják, és Tudjuk, hogy amikor az egységeket az egyik kategóriákból a másikba tesszük, akkor óvatosan tesszük ezt, de önök is látni fogják, hogy ez logikus módon történik. Épp ezért remélem, és remélem a kommunikáció szempontjából is, hogy a költségeket csökkentsük amennyire csak lehet. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Miután áttérnénk jelentésének második részére. Megadom a szót ismételten Greszle asszony. Csak arra szerettem volna emlékeztetni önöket, hogy a e screening vizsgálat során ez voltak éppen a bizottságbeli igazgatási reform eredménye, hiszen ez a reform, reform amely decentralizációval is együtt járt, után is vannak olyan központi főigazgatóság, mint az igazgatási, nyelvi, logisztikai, és a, ugyanakkor saját uh, igazgatást jött létre az egyes főigazgatóságoknál, ezfajta párhuzamosságokat hozott létre. Az volt tehát a, a vizsgálat egyik oka, hogy uh, itt egyszerűsítsünk bizonyos munkafolyamatokat, felszámoljon kettősségeket. Ez nem azt jelenti, hogy a a költségvetési főigazgatásának bizonyos jogköreit szeretnénk megvonni, ám azért meg kell nézzük, hogy milyen munkafolyamatok állnak itt fenn, és abszolút szükséges, hogy az ebből, ebből levont tanulságokat meg is szívleljük, és a központi főigazgatóság személyzete, amely inkább növekszik, mint csökken, levonja ennek, levonják ezek tanulságait, és megvizsgáljuk, hogy milyennek az oka. Ez egy örök csata folyik a központosítás meg a decentralizáció között a, fő, a, a bizottságnál. Most önök, ez a bizottság milyen megoldásokat javasol számunkra? A Kokobu számára fontos látni azt is, hogy az európai ö, jogszabályok végrehajtásában milyen, hol vannak hiányosak a tagállamokban, hogyha a tagállamokat is felügyeljük. Nekem meg nincs az a benyomásom, hogy a közösségi jogszabályok végrehajtásának felügyelete a tagállamokban igazán nagy figyelmet élvezne a bizottság részéről. A, az, hogy a környezetvédelmi főigazgatóságnál két-három munkatárs foglalkozik ezzel, hogy az összes tagállamban hogy hagyják végre a környezetvédelmi jogszabályokat, hát ez nem, és mindez egy három éves dokumentum alapján ítélhetjük csak meg. Fontos volna látni, hogy most például a jogi, jogszabályok végrehajtásával hányan foglalkoznak ebben az évben. Ez is segítene bennünket. Köszönöm szépen. Most pedig biztos úr kérem térjünk át a jelentésének második részére. Válaszoljak Reszle asszony kérdésére? Nagyon szépen köszönöm. E, igaza van, asszonyom, hogy amikor a centralizációs döntést meghoztuk, akkor ez a helyes döntés volt. Ugyanis a főigazgatóságok úgy látták, hogy a mozgásterük, az autonómiájuk szükséges ahhoz, hogy hatékonyabbak legyenek. És ez akkoriban ez egy nagyon jó vezetői döntés volt. A decentralizáció lehet, hogy persze túlságosan messzire ment, és ezt úgy láttuk, hogy az információs technológia területe a bizottságban egy olyan terület volt, amelyről úgy döntöttek a főigazgatóságok, hogy saját rendszerük lesz. És ennek az eredménye olyan helyzetet teremtett, hogy túl sok különböző rendszer volt, amelyek nem tudtak egymással kommunikálni. Tehát jobb vezetői vállalati irányítást kellett bevezetnünk, tehát szükség volt egy testületre, amely meghatározza, hogy mit teszünk az információs technológiai rendszerben, hogy mit rendelünk meg, és hogy szakértők, a főigazgatóság kéréseit is indokolják, tehát hogy valóban szükség van -e arra, amit igényelnek. Már új irányítási technológiát, szerkezetet hoztunk létre, az ABM plusz IT rendszert a központi vállalati szinten, és azt is vizsgáljuk, hogy hogy tudunk az emberi erőforrások irányításában is egy új szerkezetet létrehozni, ugyanis a különböző főigazgatóságon külön emberi erőforrás egységek vannak. Amikor pedig az európai tervénynek, a, törvénynek a bevezetését illetően bizonyos országok valóban hatékonyabb munkát végeznek, mint a többiek. Tehát ezért kell ezt a kérdést is megvizsgálni. Hogyha megvizsgáljuk, hogy hányan foglalkoznak az EU jogszabályoknak a bevezetésével, akkor segítek majd, hogy megnézzük ezeket a számokat. Nos, hogyha most folytathatom, a második részével az előadásomnak, és pedig a biztosoknak a magatartási kérdexével, ugyanis tudom, hogy ez a kérdés nagyon érdekli a bizottság, szakbizottság tagjait, és tudom, hogy 2000, a 10 költségvetésben az administratív struktúrára is tartalékba tette az összegeket, amíg mi nem teljesítjük a feladatainkat, tehát az aktualizált magatartási kódexet az év vége előtt. Nagy örömmel közlöm, hogy ez megtörtént, és szeretnék tájékoztatni arról, hogy miután aláírtuk a keretegyezményt a parlament és a bizottság között, azonnal elkezdtük ezt a munkát. Miért is vártunk egészen odáig? Tudtuk, hogy a, az eszmecsere a keretegyezményről eléggé bonyolult, és nem mindegyik intézmény volt lelkes a tárgyalások folyamát illetően. Tehát nagyon hálás vagyok, hogy ilyen jó keretegyezményünk volt, amelyet aláírtuk, és akkor elkezdtük a, azonnal a magatartási kódexsel kapcsolatos munkát. Sajnos nem tudok pontos adatokat adni, ugyanis ez a munka még most is folyik, és az elnök azt kérte, hogy javaslatokat tegyünk, hogy hogyan tudjunk javítani a magatartási kódexen, és a határidő múlt péntek volt. Tehát most dolgozunk ezen, ez a testület, tehát a biztosok testülete az november 18-án fogja megvitatni, és hogyha ez megtörtént, akkor az Európai Parlamentnek továbbítjuk. Konkrétabban mi is volt a vezérelv? szeretnénk javítani a magatartási kódexben, világossá tenni azokat a pontokat, amelyeket vagy a közvélemény, vagy az Európai Parlament többször számon kér rajtunk. A szerződést tiszteletben kell tartunk, tehát hogy a biztosoknak függetleneknek kell lenni, hogy összeférhetetlenség esetén ne álljon fel, és becsületesen és megfelelő diszkréció mellett kell a munkánkat végezni. E, ezekkel a kérdésekkel kell majd foglalkoznunk, és megvizsgálni, hogy hogy hogyan tudjuk a leggyakrabban említett kérdéseket ezbe beintegrálni. integrálni. Ezek a kérdések általában azzal foglalkoztak, hogy a biztosoknak a politikai tevékenysége hogyan történik. E, a vagyonnyilatkozatot hogy lehet felülvizsgálni mi történik, hogyha összeférhetetlenség esete áll fenn. Hogyan szabályozzuk a biztosoknak a tevékenységét, miután lejár a hivatali idejük. Ezek voltak a leggyakoribb kérdések. Szorosan együttműködünk az elnökkel és a szolgálatokkal, hogy megoldásokat találjunk ezekre a kérdésekre, olyan megoldásokat, amelyek az Európai Parlament számára is elfogadhatók, és a testület is el tudja fogadni november 18-án. Pontosabban a politikai tevékenységeket illetően a biztosok, akik az európai választásokban részt akarnak venni, fizetetlen szabadságra kell, hogy menjenek addig, amíg vége nincs a választásoknak a parlament elnöke segítségével eldönthetik, hogy mely biztosokra vonatkozzon ez. És hogyha nemzeti választásokról van szó, akkor is a politikai tevékenységet meghatározzuk. Aztán olyan kérések is felmerültek, hogy a biztos, volt biztosoknak jelenteni kell a lehetséges tevékenységeiket, és ezt is szeretnénk megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk ezt a kérdést megoldani. Világosá akarjuk tenni, hogy a biztosok nem lobbozhatnak, nem támogathatják, vagy üzleti találkozóik nem lehetnek a biztosokkal, tehát olyan kérdésekben, amelyek a tárcájukhoz tartoznak. Tehát világos korlátai lennek, lesznek annak, hogy a volt biztosok milyen fajta kapcsolatot tarthatnak volt kollégáikkal és alkalmazottaikkal. Egy másik gyakran felmerülő kérdés, ez a vagyonnyilatkozat, érdekkapcsolatok nyilatkozata. Egyetértek azzal, hogy erős kritika érte azt a helyzetet, hogy nem gyakran aktualizálták ezt az összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Egyetértek azzal, hogy ezt gyakrabban kell tenni, átláthatóbbá kell tenni, könnyebben olvashatóvá kell tenni, és magában kell foglalkozni mindazon foglalni mindazokat a kérdéseknek, mint például a részvény, tulajdon, stb. Ezen kívül a házastársakat és az élettársakat is szeretnénk ezekbe belevenni. Remélem, hogy ez további átláthatóságot, világosságot fog biztosítani a bizottság tevékenységébe. Egy másik gyakran feltett kérdés, mi történik, hogyha biztos valaki és összeférhetetlenség esete áll fenn? Hogyha ez fennáll, akkor ezt a bizonyos területet egy másik biztosnak adják át, és a parlamentnek is azonnal szólunk. Aztán a a biztosokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármilyen más alkalmazottra, tehát a, a költségvetési rendeletet tiszteletben kell tartani, csak mindenki másnak, tehát itt nem lesz kétértelműség. Aztán a kabinet tagjainak a kritikája Itt is megvizsgáljuk a külföldi gyakorlatot, és új rendelkezésként a a házastársak, élettársak nem tartoznak bele ebbe a körbe. Három utolsó megjegyzésem. az ajándékokat tekintve tudjuk, hogy a diplomácia területén az ajándékok gyakori gyakoriak, és itt is világossá tesszük, hogy 150 eurónál magasabb értékű ajándékot nem fogadhatnak el a biztosok. A vendéglátást illetően megint csak világosá szeretnénk tenni a szabályokat, tehát olyan vendéglátás, amely az összeférhetetlenség kérdését felveti, nem fogadható el. Tehát nem tehet, elérték még csak azt a benyomást sem, hogy felmerülhet összeférhetetlenség. Az utolsó szavaim az etikai bizottság munkájával kapcsolatosak. Nyilvánvalóan tudják, hogy az etikai bizottság e, eddig adhok bizottságként működött. Hogy és szeretnénk javítani ennek a bizottságnak a munkáját, ezért bővíteni szeretnénk a jövőben, és szeretnénk további elemeket bevezetni. Az első az lesz, hogy amikor az etikai bizottság arra a következtetésre jut, hogy egy bizonyos biztos vagy volt biztos elfoglalhat egy bizonyos pozíciót, az nyilvánvalóan az átláthatóság érdekében megvizsgálja, hogy hogyan jutott erre, az etikai, erre a döntésre az etikai bizottság Ugyanúgy, hogyha negatív a válasz, tehát nem teszi lehetővé a biztos vagy a volt biztos számára ennek egy ilyen pozíciónak az elfoglalását, akkor ezt nyilvánosságra hozzuk, tehát ezt a döntést nyilvánosságra hozzuk, és az önök rendelkezésre, rendelkezésre bocsátjuk az etikai bizottságnak a döntését. Aztán az etikai bizottságnak rendszeresen, legalább öt évenként egyszer kell egy jelentést tenni, ez pedig a bizottság hivatali idejének a közepén történik. És pedig azt vizsgáljuk meg, hogy az etikai elveket hogy tartották tiszteletben, az összeférhetetlenséggel mi a helyzet. Végezetül, elnök úr, remélem, hogy a az önök szakbizottsága megérti, hogy ennél pontosabbat, pontosabb információval nem szolgálhatok, mert, mint mondtam, folyik a munka ezzel kapcsolatban, november 18-án fogjuk lezárni. És amikor lezártuk, akkor az Európai Parlamentet is azonnal tudósítjuk erről. A biztosok etikai kódexén sokat dolgoztunk, ugyanakkor arról is szó volt, hogy ez az etikai kódex az intézmény közi megközelítésnek is lehetne egy referencia dokumentuma, tehát hogy, hogy az átláthatóság szempontjából hogy oldjuk meg ezt a kérdést, és azt hiszem, hogy a jövőt illetően ezt is jó lenne megbeszélni. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Most Háci Márkál úr következik. Köszönöm, elnök úr, alelnök úr. Sok szerencsét mindenek előtt. Ez a jól sikerült prezentációhoz. Az, az etikai kérdéseknek örülök, hogy ilyen nagy figyelmet szentelnek. Fontos, hogy időszakonként jelentés szülessen ebben a témában is. Szeretnék felvetni egy pontot, amely az érdekek érdekeltségek bevallását illeti. Ha független szakértők er- vizsgálatát végolvassuk, megállapítható, hogy itt van még ezek terület még hagy kívánni valókat maga után. Mi képviselők is, magunk is gyakran azzal az érzéssel bírunk, hogy személyi, pénzügyi érdekeinket, érdekeltségünket be kell mutassuk, ezt helyén valónak tartom, Ám azt is helyén való, ha a bizottságban is megtörténik ez. Mi volna, ha minden, minden évben újra és újra ö, frissíteni kéne ezt a bevallást, ahogy ezt teszik parlamentben, és a bizottságban eddig ez nem volt szokás. Helyen, helyén való volna, tehát hogyha rendszeresen megtörténne ez. Az nem nehezen magyarázható, hogyha öt biztos nem ö, kielégítő nyilatkozatot ad le. A egyes betöltött helyekkel kapcsolatban egy kérdésem is volna. Hogyan gondolkoznak egy olyan magatartási kódexről, annak létrehozásáról, amely minden intézményre vonatkozóan alapként szolgálhatna. Van Rompuy úrral a Lisszaboni szerződés óta egy új intézmény jött létre, amelynek pénzügyi érdekeltségeit én nem láttam sehol bevallani vagy, vagy nyilvánossá tenni. A, ugyanez igaz Eston asszonyra, a bizottság alelnökére. Tehát lehetne olyan esz, új eszközöket létrehozni, amelyek egy közös magatartási kódexként alkalmazhatóak volnak mindenkire. Mi itt a parlamentben viszonylag messzire jutottunk, e tekintetben bár itt is van nálunk is javítani való. Mi lenne, hogyha egy közös vitát tartanánk az intézmény határokon átnyúló módon, nem biztos, nem biztos, hogy mindenkit igényeit kielégíteni ebben a teremben, de szerintem érdemes volna ez irányban tovább tárgyalnunk. Ennerauser képviselő következik. Köszönöm. Az átláthatóság kérdéséhez egy kérd, egyik kérdés az átláthatóság, a másik meg az etikai bizottság döntései, meg a kinevezési eljárás. Tehát ha egy volt EU biztos egy új munkahelyet tölt be, akkor egy éven belül ezt jelentenie kell, a, a, ha ezt megtörténik, akkor a bizottságnak jelentenie kell. Vajon ne lehetne ezt hosszabbá tenni, ezt, ezt az időszakot, és vajon ezt a jóváhagyási folyamatot ne tehetnénk-e még átláthatósabbá, hogy több információt lehessen mindenről, például az interneten nyilvánossá tenni, az új munka, a volt biztos új munkahelyéről. Kérem, ismerte meg a kérdés első részében, nem egészen értettem. Tehát arról, hogy a volt EU biztosok új munkahelyének milyen adatait válnak nyilvánosság. Tehát ebben a folyamatban sürgető volna, hogy átláthatóbbak legyenek a dolgok. Korábban csak arról beszéltünk, hogy az etikai bizottság döntéseit átláthatóbbá kell tenni, ám egy kinevezési vagy jóváhagyási folyamatban is több átláthatóságra van a szükség. Azt szeretném megkérdezni, hogy önöknek milyen tervei vannak erre nézvést. Kolléga Gressle. Köszönöm. Elégedett vagyok az, ami szóbeli bejelentésként elhangzott. Várom, hogy mi lesz írásban. Mit kapunk mi írásban? Mert az elnökök értekezletén, vagy máshol a nyilvánosság elzárása mellett, ha döntésre jut, az nem feltétlenül egészséges. Annak is örülök, hogy az NGO-k is egy sajátságos nyilvánossági fórumot építettek ki a kérdések köré. Tehát mindenképpen közeldekel érdeklés a figyelmet tartó kérdés. Ez nem szabad csalódást okoznunk a közvelemény előtt ezekben. Ha meg a biztosok bevallásait nézegetem, szegény templom, szegények, mint a templom egerei ha csak ezek a a vagyontárgyaik. Szinte sajnálom őket. Persze politikusok, akik egész életükben keményen dolgoztak, és szinte semmiük nincs. Mondom, sajnálom őket. Én nekem több van, mint, mint nekik, ezt őszintén megmondhatom, ha legalábbis ha a bevallásaikat olvasgatom. Meg a, tehát lehet, hogy az új szabályok nem megfelelőek, hogyha ezek a bevallások így néznek ki az úgynevezett átmeneti pénzekre vonatkozóan folytak már viták, erre vonatkozóan van egy tanácsi szabályozás is. Egy olasz külügyminiszter vajon miért kell pénzt kapjon az Európai Bizottságtól azért, mert korábban biztos volt. Tehát itt egy, egy, eh, megnyílik egy olyan szakadék, amit, amit áthidalhatatlan. Ha valakinek volt egy fizetett állása, annak miért kell aztán utána átmeneti juttatásokat adni? Nekem nincs jó érzésem, amikor az Európai Bizottság finanszíroz más posztokon dolgozó embereket. Ezek az átmeneti kifizetések bizony eléggé ködös ügyek, itt is világosabb szabályozásra lesz szükség. Kollégáit nem teszi közszeretett tárgyává ezek fennállása. Egy, egy világos magatartási kódexre volna szükség, mert hogy a hírnevünket illető kockázatokkal is gondolni kell, és az, azzal kapcsolatban, hogy mindenkire vonatkozó Code of Contacts jön létre, ez a legnagyobb csapda, ami fenyeget bennünket. Hiszen mi, parlamenti képviselők vagyunk, nem tehát tiszt, tisztségviselők vagyunk, és nem tisztviselők. Alapvető különbség van a két jogállás között. Tehát az, hogy ugye mindig azzal ütik agyon a követelésünket, hogy amikor erősebb váltatottságot kérünk a tisztviselők ügyében, hogy akkor rájunk is vonatkozó legyen ez. Nagy különbség van a választott képviselő és a tisztviselő között. Tehát ha valakinek az a gondolat merül fel a fejében, hogy mindenkire van egy szabály vonatkozóan, az semmiképpen sem jó, más mércivel kell mérni ezt a két kategóriát. Köszönöm szépen, Stász kolléga. Köszönöm szépen. Kapcsolódnék Gressel asszony megjegyzéséhez. tehát a mandátum és a poszt megkülönböztet. Nagyjából egyetértek az előttem szólókkal. Nos, úgy vélem, hogy meg kell várni, hogy írásban megkapjuk ezt a tájékoztatót, hogy ez valóban megfelele az em, imént hallottaknak. Lehet, hogy nem vagyok itt túl népszerű, de mindenképpen meg kell azt nézni, hogy a változtatásoknak lesz-e igazi háttere. A kokobu nem a legnépszerűbb szakbizottság a parlamentben, sőt, de a mi támogatásunkat azért nem lehet lebecsülni. Hogyha Segíteni szeretnénk a biztos úrnak abban, hogy a jelenlegi jogszabályokat, illetve magatartási kódexet javítsuk, akkor őszintén kell fogalmaznunk azzal kapcsolatban, hogy mi várható. A templom megeréről volt az imént szó, és hogyha megnézzük, tehát ha megnézzük a biztosok pénzügyi érdekeinek nyilatkozatát, akkor az a benyomásunk alakulhat ki, hogy szegények, mint a templom egerei. Nem megnézhetjük egyébként a parlamenti képviselők pénzügyi nyilatkozatát is, vagy vagyonnyilatkozatát is. Úgyhogy ez alapján mondhatjuk azt, hogy a parlamentben is van néhány templom egere vagy templomi egér. Természetesen meg kell különböztetni a választott képviselőket, illetve a tisztviselőket, de először azt gondolom, hogy a saját házunk táján kell rendet teremteni. Az lenne itt a lényeg, hogy a parlamentnek milyen imidzs alakul ki a külvilág felé. Azt gondolom, hogy a magunk házatáján is rendet kell tehát teremteni, nem szabad, hogy más személyben, nem szabad, hogy mások szemére rójuk azt, ami magunknál sem sincs rendben. Gájer úr. Also, Kedves Stáz, Bart támogatlak abban, hogy ne prédikáljunk vizet, hogyha bort iszunk, ám azért van itt javítani való. Örülök annak, amit hallottam, hogy a Code of Conduct javításokat élt meg, egy köztes megjegyzés. Ha egy EU tisztviselő itt a szakbizottságban láttam, mennyire ö, komoly vizsgálatnak veti alá magát, és és az is nyilvánvaló, hogy nem éppen a közszeretett bajnokai ezek a főtisztviselők. Ezért az átláthatóság és a szabályok világos volta, voltak éppen a szövetségesünké kell tegye ezeket a főtisztviselőket. Európa hírneve forog kockán, független attól, hogy a bizottság főtisztviselőről vagy parlamenti képviselőkről van szó. A kettőt tudni gyakran egy kalap alá veszi a közvélemény. Ha, ha a bizottságnak az a, arról az a kép alakul ki, hogy a saját fel, maga felé hajlik a keze. Tehát e, ezek a közvéleményben felmerült kritikák és bírálatok persze nem mindig a, a bizottságra koncentrálódnak, nem mindig helytállóak, azt is elmondható, de ezekre csak az átlátható szabályok révén tudunk megfelelő választ adni. Szerintem az a poszt, amit egy tiszt, ugye a tisztviselő lelépése után, vagy tisztviselő lelépése után való átmeneti kifizetések tekintetében az a fizetés, amit amit elfogadhat arra vonatkozó fizetésének bevallása, amit egy következő munkahelyen kap, illetve az átmeneti időszak leghosszabb időszaka, amit a két poszt között tölt el a volt biztos, Tehát eh, nyilvánvalóan a lehető leghosszabb ideig törekszik arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, és ez oda vezethet, hogy egy több éves szabadságot finanszíroz teljes fizetéssel a bizottság. Tehát az, hogy bizonyos utólagos fizetést kap a, a volt biztos, az alapvetően helyén való azonban az, hogy ezzel kiegészíti a már kapott új fizetését, az új helyén kapott fizetését, ezzel kiegészíti, az semmiképpen sem elfogadható. Nekem is lenne még egy észrevételem, és utána ismételten megadom a szót biztos úrnak. Kérdésem, hogy a bizottság szándékában áll -e egy egységes szöveg megalkotása, amely az összes összeférhetetlenségi lehetőségről szól, tehát hogy egy biztos milyen feladatköröket nem láthat el. Illetve mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy biztosítsák a biztos függetlenségét azon ország viszonylatában, amely ki jelölte az illető biztost ezzel kapcsolatban fölmerült néhány kérdés. Még egy dolog, hogyan szándékoznak fellépni a biztos kabinetjének tagjai kinevezésével kapcsolatban, hogyan lehet azt elérni, hogy objektíve a legjobb személyeket vegyék fel ide. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Próbálok egyenként válaszolni a kérdésekre. Sorrendben. Háci Markakis úr. Teljesen igaza van. Valóban javítani kell az etikai bizottság munkáját, illetve a korábbi bizottságok, a közvélemény és az európai intézmények kapcsolatát. Tehát nagyobb átláthatóságra van szükség. Arról is egyértelmű tájékoztatásra van szükség, hogy hogyan hozza a döntéseit az etikai bizottság. Miért került sor ilyen vagy olyan javaslatra, mennyire, részle, mennyire részletes elemzést végzett a bizottság, erről mind tájékoztatni kell az embereket. És ezzel kapcsolatban lesz is nem sokára egy javaslatunk. Egyetértek azon képviselőkkel, akik akik megemlítették a vagyonnyilatkozatot, illetve a érdekeltségi nyilatkozatot. Ezekre, ezekre mind szükség van a biztosok megjelölésekor, vagy kijelölésekor. Nagyon fontos az is, hogy a házastársak, vagy partnerek esetében is meglegyen ez a nyilatkozat, ugye eddig erre nem, e, nem volt ilyen gyakorlat. Nagyon fontos az is, hogy ne csak létezzen ez az információ, hanem elérhető is legyen. Tehát kéne egy egységes link valahol a bizottság oldalán, amely egyértelművé és könnyen elérhetővé teszi a dolgokat. Természetesen a biztosok helyzete vagyona változik évről évre, úgyhogy nyilván módosítani, frissíteni is kell az ezzel kapcsolatos adatokat. Aztán magatartási kódex kérdés. Ahogy Gressle asszony is említette, tudjuk, hogy nagyon nehéz egy egységes megoldást találni az összes intézményre, de örülnénk annak, hogyha rendeznének egy vitát a magatartási kódex standardizálásáról, vagy szabványosításáról. Ez az átláthatósági regiszterünkhez kapcsolódik. Ebben a kérdésben nagyon jó az együttműködés önökkel. Az első reakció a tanácstól is nagyon pozitív, ők is szeretnének csatlakozni ehhez, tehát mindenképpen össze kéne kapcsolni ezt a munkát, és ennek nagyon fontos szimbolikus jelentése is lenne, hogyha az összes EU-s intézmény összefogna. Tehát mi elkezdjük ezt a folyamatot, de hogyha aztán ezt intézményközi szinten tudjuk folytatni, annál jobb, és ez nagyon jót tenne a közvélemény megítélésének is. Ehrenhauser úr kérdése. Mi a helyzet a volt biztosokkal? Az ő esetükben hogyan lehet nagyobb átláthatóságra törekedni, mit tesz ezért az etikai bizottság? Jelenleg az a gyakorlat, hogy ami, hogyha volt biztos új állást kap, akkor erről tájékoztatnia kell a bizottságot. Tehát konkrétan azt kell közölnie, hogy milyen típusú munkát vállal el, milyen feladatkörei lesznek. Ha a, bizot, ha a volt biztos nem mondjuk miniszteri állást kap, akkor az etikai bizottság összehasonlítja az új munkakört a korábbival, korábbi feladatköreivel, amikor még biztos volt. Hogyha felmerül az összeférhetetlenség, akkor az etikai bizottság eljutatja eme gyanúját a bizottságnak, a bizottság pedig a volt biztosnak. Egyébként Charlie McCreevy esetében pontosan ugyanez történt. Természetesen itt is jó lenne még egy kis plusz átláthatóság, Nagyon fontos lenne az, hogy a etikai bizottság elemzése eh, nyilvánosságra kerülne, hogy mindenki láthatná azt, hogy hogyan végezzük a munkákat, hogyan jutunk különféle következtetésekre, döntésekre. A szó, egy szóbeli kérdésről is hallottunk, a biztosok függetlenségéről. Jelenleg a vagyonnyilatkozat, illetve a politikai átvilágítás módszerét alkalmazzuk. Aztán van egy második fázis, a parlamenti vizsgálat, a közvélemény, illetve a, bizottság elnökének vizsgálata. De mindez a folyamat nem zárul le akkor, amikor a biztos már nem teljesíti biztosi kötelezettségeit, hiszen az elkövetkezendő munkahelyein és van még tennivalónk, vagy az új munkahelyek választásakor. Tehát gyakorlatilag a biztos egész életében, vagy egész életét végig kíséri ez a, ez a ö, screening, vagy átvilágítási rendszer, hiszen ö, még akkor is fönnáll a lehetőség, hogy az Európai Bíróság ö, úgy véli, hogy az illető volt biztos, nem tette eleget a, a, a magatartási kódexnek, hogyha már rég nem biztos az illető, és olyankor bármikor elvesztheti a volt biztos a nyugdíját. Elnök úr, egyetértek önnel. A lelők úr, egyetértek önnel, és remélem, hogy a végső dokumentum elnyeri majd az önök tetszését. Említette, hogy önök nem a legnépszerűbb parlamenti bizottság, de azért mindenki szeretné elnyerni az önök kegyeit. Úgyhogy ha a Kokubu a magatartási kódexsel kapcsolatos javaslatainkat támogatná, az nagyon jót tenne nekünk. Gajer úr és elnök úr említették az átmeneti juttatások kérdését. Elnézést, hogyha jogi szaknyelven fogok fogalmazni, de hát az Európai Parlamentben vagyunk, úgyhogy pontosan kell fogalmaznom. Ha megnézzük a fizetések és az átmeneti juttatások kérdését, akkor azt látjuk, hogy a szerződésben erre egyetlen cikk vonatkozik, az Európai Bizottság elnöke, a tanács elnöke, az Európai Bíróság tagjai, illetve a biztosok kérdését taglalja ez a cikk, illetve arról is szól, hogy a bizottságnak ezen a területen nincs kezdeményezési jog. A létező mozgásteret kell tehát kihasználnunk, tehát magartatási kódexünk van, megnézhetjük azt is, hogy hogyan lehet az összeférhetetlenség ellen fellépni, mi történik akkor, hogyha egy biztos nem tartja be a magatartási kódexet. Tehát ez ügyben munkálkodunk. Tudom, hogy média népszerűsége az átmeneti jutatásoknak van, ez érdekli a közvéleményt, úgyhogy mindenképpen meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést de valójában a tanácsnak kell föltenni ezt a kérdést. Nyilván mi is szívesen beszélünk róla, de a jogi helyzet értelmében a tanács ajtaján kell kopogtatni. Milyen dokumentumokat fogunk megfogalmazni? Először is a magatartási kódexről szóló szöveget fogjuk frissíteni ha jól értesültem. És hogyha a kollégák elfogadják az e- ehhez kapcsolatos döntéseket, akkor az etikai bizottság működéséről szóló dokumentumot is felfrissítjük, tehát új szabályokat várhatunk a magatartási kódexel kapcsolatban. Aztán, hogyan lehet azt garantálni, hogy a biztosok függetlenek a jelölő országtól vagy kormánytól? Hát az nagyon nagy segítség lenne, hogyha mindenki tiszteletben tartaná a szerződést, hiszen az világosan kimondja, hogy a biztosoknak függetlenek kell lenniük, nem fogadhatnak el semmiféle tanácsot vagy utasítást, semmilyen szervezettől vagy kormánytól. Ezt a biztosoknak tiszteletben kell tartani, és a szerződésben arra is történik utalás, hogy a tagállamok meg se próbálhatják befolyásolni a biztosokat. amikor a biztosoknak esküt kellett tenniük, amióta a biztosoknak tisztele, esküt kell tenniük, akkor Luxemburgban minden alkalommal erre felesküsznek a biztosok, egyértelműen arra felesküsznek, hogy nem fognak utasítást elfogadni kormánytól vagy más szervezettől, de hát ugye a gyakorlatban nagyon nehéz elvonatkoztatni a illető biztos hazájától. És ez nem csak a biztosok részéről igaz, hanem tagállami szintről is. Aztán a biztosok kabinetjének összeállítása. Ezen a területen egészen világos szabályaink vannak, hogyan lehet összeállítani a kabinetet, például világos az, hogy hány tagja lehet a kabinetnek, legalább három nemzetiségből kell állniuk, tehát az elképzelhetetlen, hogy egyetlen ország polgárai tegyenek ki egy kabinetet. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő legyen a csapatszellem, tehát számos országot kell képviselni egy kabinetnek. Aztán világos szabályok vonatkoznak arra is, hogy a biztos magán irodájában, vagy kabinetjében hány ö, funkcionáris lehet, és hány ö, olyan alkalmazott, aki meghatározott idei, idejű szerződése rendelkezik. Tehát hány állandó és hány szerződéses alkalmazott. Aztán arra is vonatkoznak szabályok, hogy elképzelhető ez, -e, hogy a biztos kabinetjében családtagok dolgozzanak, ez mostantól fogva imáron nem lehetséges, tehát családtagok nem dolgozhatnak a biztos kabinetjében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Sefkovics biztos úr, megköszönöm, hogy válaszolt az összes kérdésünkre. Köszönetet mondok önnek még egyszer, viszont, ö, látásra, és most térjünk át a hatos napi rendi pontra. Passiamo al punto 6, la relazione speciale della Corte. Hatos napi rendi pont következik. Európai Számvevőszék 4 per 2010 számú különjelentése a Leonardo da Vinci program jóvolítási rendszerével és annak irányításával el lehet érni tényleges eredményeket. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Patricello úrnak. Ringrazio il Presidente per la parola. Köszönöm szépen, elnök úr. Gressle asszony a koordinátorunk, és megköszönöm neki, hogy rám gondolt, nekem adta meg a lehetőséget. Kedves kollégák! 2000 márciusában az európai csúcson megjelöltük azt a célkitűzést, hogy 2010-re tudás alapú gazdasággá kell válnia az Európai Uniónak, mégpedig az egész világon a legversenyképesebb tudás alapú gazdaság. Ez volt tehát a Lisszaboni elképzelés. Aztán az Európai Unió oktatási miniszterei Kopenhágában azt határozták el, hogy az oktatásban, illetve a szakképzésben megpróbálják azt elérni, hogy kölcsönösen elismerjék a tagállamok egymás szakképzési formáit, illetve hogy növeljék a mobilitást Európa szerte. A Lisszaboni stratégia és a kopenhágai intézkedések folytán a bizottság kidolgozott egy programot, és 2007-ben megjelent egy program, amelynek célja az, hogy a mobilitást és a szakképzést fejlesz -e az Európai Unióban. Az élet hosszig tartó tanít, tan, tanulásról van szó, és ezen belül meg létrejött a Leonardo da Vinci program, amely az Európai Uniós lakosok oktatásával és szakképzésével foglalkozik. Alapvetően mobilitási projektekből áll, vagy programokból áll a Leonardo da Vinci, ez a legfontosabb része. Oktatásban, oktatás, illetve a szakképzésben. Az a lényege tehát, hogy más tagállamokba küldjük el az okulni, illetve szakképzésben részesülni vágyókat, hogy itt tegyenek szert újabb ismeretekre, tapasztalatokra. Az Európai Bizottság felügyeli ezt a programot, a nemzeti hatóságokkal egyetembe. Nagyon nagy figyelemmel olvastam el a számvevőszék külön jelentését, ennek szerzője Devison úr, aki ma itt van. A Leonardo program felülvizsgálatáról van szó, tehát hogy valóban tényleges eredményeket lehet elérni. Levison úr jelen, jelentésében egyértelműen elemzi az eddigi történéseket. A számvevőszék audítjával kapcsolatban teljesen egyetértek Levison úr megalapításával, ez pedig az, hogy lehet még fokozni a program hatékonyságát. Remélem, az Európai Bizottság a jelentésben olvasható ajánlásokat mi hamarabb megfontolja, és ezeket valóságá váltja. A legproblematikusabb elemek között azt láthatjuk, hogy a bizottság jelenleg még nem tudja kvantifikálni a program eredményét hiszen nagyon sok a hiányosság, a jelenlegi beszámoló rendszerbe. Egy általános értékelési rendszert eh, már elindítottak, de még nem született ez meg. Három éve indult ez el, és még mindig nem világos az, hogy pontosan mikor érik el a kitűzött célkitűzéseket. Ami a kiértékelést illeti, a pályázatok elbírálását, a projektek ki választását, itt átláthatóságra van szükség, jól szervezett módszerekre, amelyek megegyeznek a bizottság elképzeléseivel. Azonban ebben a kérdésben is számos hiányosságot tapasztalunk. Sokszor akkor is elfogadnak egy pályázatot, hogyha a pályázat nem felel meg a célkitűzéseknek, vagy a költségekben anomáliák voltak tapasztalhatók. Nagyon sokan kritizálták a programot, a résztvevők is kritizálták ezt a programot, hiszen nagyon nehéz volt számukra befogadó partner találni más tagállamokban. Sokszor a megfelelő nyelvi készségek hiányoztak, illetve nagyon nagy gondot jelentett a kulturális eltérés. A parlamentet mi hamarabb tájékoztatni kell arról, hogy volt-e valamilyen előrehaladás ebben, illetve hogy a partnerkeresés, partnertalálás problémája megoldódott. Azt gondolom, hogy a tájékoztatás, a tájékoztatási és befogadási oldalt mindenképpen lehet még fejleszteni, illetve az értékeléseket is. Hogyha ezt megoldjuk, akkor mindenképpen jót tesz ez a program az európai polgároknak, és beteljesítheti azt a célt, amire létrehozták. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a kollégák közül, vagy a bizottság részéről kívánna valaki hozzászólni ez a kérdéses, és természetesen a számvevőszék felé is fordulok. Bizottságtól valaki, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság kedvezően fogadja a számvevőszék jelentését, és hangsúlyozza, hogy kiváló együttműködés eredménye ez a jelentés. A következtetéseket, amelyek pozitívak nagy részben, örömmel fogadtuk, és ezek elsősorban a program ellenőrzése és irányításának a minőségét dicsérte, és a számvevőszék következtetése jelent jele, lehetővé teszi a program számára, hogy hatékonyan működjünk a 2007-2010-es évekre korlátozódott ez az ellenőrzés, tehát ez az, ennek a programnak az első két éve. És ez nagyrészt megmagyarázza, hogy a következtetések miért ilyenek, mint ilyenek. A program első két évében nem minden irányítási rendszer volt még meg, és nehéz volt az első projektek hatását megvizsgálni, ugyanis a hatás az sokszor több évvel a műveletek után jelentkezik. Ugyanakkor a bizottság már sok megjegyzésre választ adott, ezeket jogosan vetette fel a számvevőszék a következő éveket illetően. Ezért tudjuk elfogadni a számvevőszék ajánlásainak legnagyobb részét, és nyilvánvalóan meg is valósítottuk a nagy részét ezeknek a javaslatoknak, vagy egészében, vagy részben. Az egyik hiányossága, amelyre rámutatott a jelentés az, hogy a hatásmutatókat nem vetették be rögtön a program elején, és tulajdonképpen nem volt hivatalos megállapodás a mutatókat illetően, már a program elindulása után is jó idővel. Ez így is volt, ugyanis ez egy nehéz folyamat, mert a jogalap az annyi fajta célkitűzést fogalmazott meg. Tehát ez körülbelül 60 volt, és ez, ezért nagyon nehézé teszte ezt a folyamatot, és ennek a következőt is le is vonjuk a következő programokra. A programbizottság által jóváhagyott programokra jövő évből az informatikai, től kezdve az informatikai részét, mutatóit is tudjuk alkalmazni ezeknek a programoknak. Tehát a, meg tudjuk majd mondani, hogy hány ember vett részt, mennyi pénzt használtak föl a támogatóságban, mi volt a mobilitás a tagállamok között ezeket az információkat a múltban is és a továbbiakban is majd rendelkezésre nyújtjuk. A Leonardo mobilitást illetően vannak mutatók, amelyek a résztvevőknek a munkáját mutatja a programban, és a program szervezése szempontjából ez nagyon értékes val, és a részvevőkre való gyakorlátában is. Tehát már a program kezdetétől fogva megvoltak az információs elemek. Az egyik számfavőségi ajánlás amely a nemzeti ügynökségeknek a szerepét illetően a résztvevők fogadása területén eléggé nehéz ajánlás. A program nem így működött, a fogadás minőségéről a küldő szervezetek gondoskodnak, és a visszacsatolás rendszere segítségével talán a fogadó országoknak a ö, ö, munkáját ö, kellene ugye ellenőrizni, ezért nem igen tudtuk elfogadni ezt az ajánlást. Aztán a partnerek keresését illetően azt tudom mondani, hogy a program elején volt egy adatbázis a partnerekről, de ha nem tudjuk az, ad, a, az adatbázis adatainak a minőségét biztosítani, akkor nem biztos, hogy ez segít, de mi keressük az új lehetőségeket azért, hogy, keres, hogy segítsünk a partnerek keresésében, hiszen ez a siker egyik kritériuma. Köszönöm szépen, és rendelkezésre állok, hogyha kérdéseket szeretnének feltenni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, számbevőszék következik, Levison úr. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, szakbizottsági tagok, hogy napirendre tűzték ezt a szerintem is rendkívül fontos jelentést a mai napon. Szeretnék ezentúl gratulálni Petricello úrnak e bölcs munkadokumentumért. Sok hozzátenni valom nincsen, hisz meglehetősen kimerítő módon minden tollár, tollhegyére tűzött a szerző, és köszönöm a kedves szavakat, amelyeket Petricello úr intézett intézményemhez. Aztán köszönet az Európai Bizottságnak is, amely szintén dicsérőleg szólt a velünk való együttműködésről. Én is csak ezt mondhatom a bizottságról. Valóban a szemvőszék, az én intézményem és a bizottság között kiváló volt az együttműködés. És nagyon sok helyen elfogadta a bizottság azokat az ajánlásokat, amelyeket mi fogalmaztunk meg, mi több üdvözölte több tekintetben a mi jelentésünket. Néhány megjegyzést felvethetnék, ám azelőtt még azt is elmondanám, hogy nem régiben észleltem, hogy az Európai Bizottság október 19-én egy dokumentumot készített el a költségvetés áttekintéséről, és ebben találtam néhány e jelentés szempontjából is érdekes mondatot. A négyes cikk 20. oldalán jól célzott kiadások elkerülhetetlenek. Hát ez a mi küldetésünk is, azt is összefoglalja, és a jövő költségvetését arra kell kihegyezni, hogy tényleges hatással legyen a célok elérésében. Ezzel is csak egyet tudunk érteni, erről szól a mostani jelentés is. Ezt értettük az alatt, amikor azt mondtuk, hogy például ezek a célok, amelyek például az átláthatóság javítása fantasztikus elemek, erről szól a jelentés, például a 48-as cikkben, hogy a program célokat okosabban, mérhetőbben, realista módon, meg elérhető módon kell megvalósítani, ami nem volt jellemző a Leonardo programra, szólt a szöveg. Aztán 17, június 17-én fogalmazta meg ezeket a bizottság, ezek alapján tehát javítani a lépéseket, beleértve a számítástechnikai rendszereket is. Tehát jobb jövőt jósolhatunk a Leonardo tekintetében ezek alapján. Tehát dicsérhetjük a jelentést, ám még jobb, hogyha eredményeket is hoz ez a jelentés majd, és annak végrehajtása. Grazie. Köszönöm szépen. Ön szeretne még valamit hozzátenni? Nem. Jó. Hogyha nincsen egyéb észrevétel, akkor a következő napi rendi pontot veszük sorra közös küldöttség a Költségvetési Bizottsággal Horvátországba. A végső jelentés megvan erről a küldöttségről. Ugye a horvátországi látogatásunk nagyon fontos volt, mert hiszen Horvátország csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, ezért is mindenképpen meg kellett vizsgálni a kényes kérdések állását. Úgy gondolom, hogy nagyon jó jelentés született, ezt nem fogom most ismertetni, mert mindenkinek megvan az anyag. Deutsch úr egy levelet küldött, és ebben jelezte, hogy egy kicsit megváltozott a véleménye, különös tekintettel arra, hogy Horvátország által kifejtett erőfeszítéseket sokkal komolyabban kell venni, tehát a szervezett bűnözés és a korrupció elleni horvát erőfeszítéseket sokkal jobban ki kéne domborítani. Göran úr és ezt mondta el, de Dancsúr most nincs itt, jó lenne, hogyha a különböző frakciók koordinátorai között cirkulálna valahogyan ez a vélemény, és akkor lehetne is módosítani a, a jelentést. Valaki ehhez kíván hozzászólni? Geyer úr, Gressle asszony? Ähm, Csak egy tanulási kérdésem volna, van-e olyan eljárás, amely erre a jelentésre vonatkozik, amely alapján el kell járnunk? Joran Ferm, a szociáldemokraták részéről jelölt koordinátor a delegációban velem szemben úgy nyilatkozott, hogy az alap hangulatával a jelentésnek nem feltétlenül ért egyet. Ez egyfajta ezt én egyfajta bírálatként értékeltem a Deutsch kollége által kijelölt irányt illetően. Tehát eh, ezek a, a, a ténylegesen fennálló problémák mélyére hatoló kérdések. Kérdésem, hogy most akkor hogyan járjunk el? alternatív megfogalmazásokat javasoljunk-e, kiegészítéseket, hogyan járjunk el. Kolléga Gressz. Gressle képviselő. Olvastam az ajánlásokat Ferm úr részéről. A külpolitikusok mindig a, úgy tűnik, meghallgatják a szép beszédeket, és elhiszik, hogy a világ aztán megszépül. Nekünk másféle tapasztalataink vannak. Elolvastuk a szöveget, nem teljes mértékben negatívak ezek a, az eredmények. Voltak is problémák Horvátországban, és fenn is állnak bizonyos problémák, ezek kimondhatóak. A, az utazó, általában a delegáció képviselőkkel, hogy megegyezzenek a jelentésről, hogy abban mindenki egyet tudjon érteni. a vonat úgyis elindul, úgyis be, be, begördül az állomásra, e, jelentéssel vagy jelentés nélkül. Tehát mindannyian tudtuk, akik kiutaztunk, hogy vannak problémák, a fennálló időt arra kell felhasználni, hogy a jobbítás felé vigyük a dolgokat. Ilyen értelemben egy saját kezdeményezés jelentést is írhatnánk, a támogatások tekintetében, a Horvátországra vonatkozóan is, de hát ez nem ugye azért másképp adjuk a, azért mi a térképet, mint a, a külpolitikusok rózsaszín szemüvegüken keresztül. Bizonyos különbség tehát fennáll nyilvánvalóan, és ez jól is van így. Görönferm levelében nem az állt, hogy itt meg itt változtatni kéne, hanem az általános kritikai szellemről szólt. Szerintem ez egy elfogadható. Egyetértek Gresle asszonynal. Egyébként én is részt vettem a horvát látogatáson, és én úgy gondolom, hogy megfelelő ez a végső jelentés. Mm, akár kicsit jobban lehet utalni olyan témákra, mint az igazságügy fejlesztése, függetlensége, a korrupció elleni harc, stb. stb. Mindig jobb az, hogyha az ilyesmit jobban kihangsúlyozzuk, mint ha nem. Hogyha ezt mindenki elfogadja, akkor legyen így. Ami pedig a jövőt illeti, és Géger úr javaslatát, legyen az a szabály, ami eddig is volt, tehát cirkuláljuk a javaslatot, és hogyha valakinek ez nem tetszik, akkor, akkor szóljon, jó lenne, hogyha ez minél hamarabb kerülne sorra, és akkor nem kell újra és újra körbejáratni ezt a kérdést, vagy megjáratni kérdést. Nos, 17 órakor zártülés lesz, illetve szavazás, addig pedig szünetet rendelek el. 10 perc.